All right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Szeretném megkezdeni az ülésünket itt a Regi Szakbizottságban. Köszönöm szépen! Azzal kezdjük, hogy elfogadjuk a napi rendet. Vannak -e ezzel kapcsolatos kérdések, megjegyzések, javaslatok a mai napi rendel kapcsolatban? Hogyha nincsenek, nem látok egy felszólalót sem, akkor elfogadottnak tekintjük. Másodszorban el kell fogadnunk a január 23-24, február 6, február 16 és február 28-ai ülések jegyzőkönyveit. Az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvek online megtalálhatóak, ahogyan mindenki tudja, és azt javaslom, mint általában, hogy amennyiben nincsenek ellenvetések a mai ülés során, akkor ezeket elfogadottnak fogjuk tekinteni. Bejelentések, nincsenek bejelentéseim a mai napra, úgyhogy ezzel meg is kezdhetjük a következő napirendi pontunkat. pedig az omázsi jelentés, kohézió és fejlesztés az Európai Unió legkülső régióban a 349-es cikk alapján. Az Európai Bizottság jelenleg felülvizsgálja a 2012-es stratégiáját, itt egy partnerséget kívánunk kialakítani a fenntartható fejlődés érdekében. Ennek a jelentésnek a célja, amelyet Orrazsé úr készít el, arra vonatkozik, hogy hogyan tudnak kapcsolatot ápolni a legkülső régiók és az Európai Unió központi területei a jövőben. Most meg fogjuk vitatni ezt a jelentéstervezetet, és a módosítások beterjesztésének határideje április 10-e dél lesz. Ebben az esetben akkor májusban fogunk tudni már szavazni erről a jelentésről. Ez egy saját kezdeményezési jelentés, megadom a szót a jelentéstevőnek. Madame la Présidente, Elnök asszony, köszönöm szépen. Ön elmondta, ez a jelentés pont jókor érkezik. És ezért még egyszer szeretném megköszönni a Regi Szakbizottságnak a munkáját, amiért úgy döntöttünk, hogy ezt a jelentést kidolgozzuk. Ez jókor érkezik, ugyanis az Európai Bizottság egy új stratégiát dolgozott ki, ezzel kapcsolatban egy kommunikációt is kiadott a legkülső régiókkal kapcsolatban. Egy fórumot is szerveztek, vitaindító céllal az ultraperiférikus régiók helyzetéről. Az Európai Bizottság szervezte ezt meg. Március 30-án és 31-én lesz majd ez a konferencia. A célja ennek a jelentésnek, hogy mérleget vonjunk a 349-es cikk az Európai Unióról szóló 340, szerződés 349-es cikkét elemezzük, és a lehető legpontosabb és legkiterjedtebb elemzés érdekében megpróbáltam a jelentésben a 349-es cikk értelmezését úgy megfogalmazni, ahogyan azt az Európai Unió bírósága az elmúlt év decemberében fogalmazott meg, amikor is egy ítéletében már nagyon régóta várt módon megfogalmazta ennek a, jelen, ennek a cikknek a jelentését, definícióját. A 349-es cikk mit is ismer el? Mi itt ebben a szakbizottságban nagyon sokat beszélünk róla, mégis jó lenne pontosítani, hogy mit is jelent a 349-es cikk. Ebben ismeri el az Európai Unió azt, hogy strukturális értelemben gazdasági és szociális szempontból is nehéz helyzetbe hozza azokat a területeket, amelyek nehéz földrajzi elhelyezkedés, vagy távoli elhelyezkedés, vagy nehéz földrajzi viszonyok miatt alakulhat ez ki és mindezek nagyon súlyosan hatnak a gazdasági eredményekre. Ezen a cikken keresztül az Európai Unió lehetőséget kap arra, hogy a, ezen régiók esetében olyan intézkedéseket hozzon meg az Európai Unió, amelyek specifikusan ezekre a régiókra vonatkoznak, rászabják őket. Ez szerepel az Európai Unió közös politikáiban is. Ezen alapokra helyezkedve, mind objektív okoknál fogva, mind a jogi szempontokra hivatkozva, nagyon fontos az, hogy a mi szakbizottságunk, a Regi Szakbizottság mérleget vonjon a 349-es cikk alkalmazásáról, amely az Amsterdami szerződésben egyébként még a 299 9-es szám per 2-es bekezdésben szerepelt, és ki kell mondani azt is, hogy több mint 20 éve létezik ez a koncepció, és gyakorlatilag ezzel párhuzamosan 20 éven keresztül ennek a cikknek az értelmezési körét, hatáskörét vitattuk. Szeretném kihasználni ezt a mai vitát arra, hogy megköszönjem az Európai Bizottság vonatkozó vagy illetékes főigazgatóságának munkáját, amiért figyelem felhívó szerepben az egész Európai Bizottság figyelmét felhívta erre a problémára, a 349-es cikk alkalmazására, amelynek dimenziói transzverszálisak, és ez teljesen világosan meg is mutatkozik. A mi szakbizottságunk, amelynek hatáskörébe pontosan a regionális kérdések állnak, ezért a mi szakbizottságunk nagyon pontosan és nagyon őszintén fogja megvizsgálni objektív kritériumok mentén a helyzetet, és minden szempontból a jogszerűség betartása mellett. Ezt azért is tesszük, mert politikai elvárásaik vannak felénk a regionális hatóságoknak, nem csak a politikai szervekre gondolok, hanem az alapok kedvezményezetjeire is. Mik a legfontosabb megállapítások ezzel a jelentéssel kapcsolatban? a 349-es cikk megvalósítása kapcsán. Ebben a jelentésben én először is megpróbálom azt hangsúlyozni, hogy amennyiben vannak sikertörténetek, mint például a POZEI program, vagy pedig a pluszköltségek kompenzációja, emellett azért el kell ismernünk azt is, hogy a 349-es cikk nem volt kellőképpen kihasználva egészen mostanáig, ezért igen nagy mozgásterünk van még, javítani lehet a helyzeten, a megvalósítás terén, konkrétan olyan programok elindításával kapcsolatban, amelyet adhok módon speciális európai célok megvalósítása érdekében kívánunk előmozdítani. A 349-es cikk az én véleményem szerint egy kicsit túlságosan korlátozott formában valósult meg egészen mostanáig, vagyis az érintett régióknak nem tette lehetővé azt, hogy az ő specifikus helyzetüket figyelembe véve a teljes mértékű potenciál megvalósuljon a fejlesztés területén. Ugyanakkor nagy beruházások is történtek ezekben a régiókban, éppen ezért sajnálatos az, hogy a 349-es cikk nem valósult meg csak korlátozott formában, nagyon sok európai politikán belül konkrétan, a kereskedelmi politikára gondolok, vagy a tengerpolitikára, a halászatra, a kohézióra, ez e, világos, de a versenypolitikát is említhetném, vagy a környezetvédelmet. Ezek olyan politikák, amelyeknek esetében a legkülső régiókra vonatkozó politikákat meg kellene valósítanunk, és e, ezeket nagyon gyakran elvetették a közös szabályok, illetve rendeletek megvalósítása érdekében. Ez például a halászatban teljesen világosan látszik, hiszen volt egy különleges program a legkülső régiók halászatának támogatására, de ezt aztán sohasem valósították meg. Emellett úgy gondolom, hogy az, hogy a 349-es cikket bizonyos szolgálatok egy kicsit vonakodva akarják megvalósítani, nem abból fakad, hogy nem akarják ezt megtenni, hanem inkább egy értelmezbeli, értelmezésbeli problémából fakad ez, amely már 20 éves múltra tekint vissza az intézmények között, és ezért a 2015. decemberi bírósági ítélet megoldja ezt a helyzetet. Az összes intézmény, az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament is ma le kell vonják a következtetéseket ebből. És ezért úgy gondoljuk, hogy ezen mérleg új lehetőséget teremt arra, hogy az Európai Unió és a ultraperiférikus régiói közötti kapcsolatokat rendezzük. Mik a legfontosabb ajánlásai ennek a jelentésnek? Először is konzekvensen azt kérjük, hogy új fejezetet nyissunk az Európai Unió és a Rópok között. Egy új európai stratégiára van szükség a legkülső régiók számára. Ennek érdekében egyébként az Európai Bizottság most nagyon komoly munkát végez, ki kell használnunk a lehetőségeket, amelyek ebben a cikkben rejlenek, és új specifikus programokat kell létrehoznunk, illetve megfelelő adaptált politikákat, amelyek a fenntartható fejlődéset biztosítják ezekben a régiókban. Én azt is szeretném kérni, illetve egy felhívással élek ebben a jelentésben, abban arra vonatkozólag, hogy egy globális, hosszú távú politikát alakítsunk ki, részletesen megfogalmazva minden egyes régió számára külön-külön, egy stratégiai keret meghatározásán keresztül, mondjuk meg, hogy melyek azok a célkitűzések, amelyek specifikusan az egyes régiókra vonatkoznak. Egyértelmű az is, hogy vannak közös pontok az összes ultraperiférikus régió között, de az is világosan látszik, hogy azért nagyon diverz a helyzet, nagyon különböző a helyzet, a különböző régiók szempontjából, és ezt figyelembe kell venni a programok kialakítása kapcsán. Szeretnénk, hogyha egy nagyon globális stratégiát alakítanánk ki, és az Európai Bizottságot arra kérem, hogy ezt az új stratégiáját úgy valósítsa meg, hogy pontosan elemzi a jelenlegi helyzetet gazdasági szempontból és szociális szempontból is, nagyon részletesen minden egyes ultraperiférikus régióban külön-külön. Ennyit szerettem volna tehát elmondani általános értelemben. És az is világos, hogy a jelentés azután kiterjed konkrétabb kérdésekre, és öt nagy területet vizsgál meg a közösségi politikákon belül. Ezekkel kapcsolatban én néhány javaslattal is éltem. Most itt megint nem szeretnék az összes javaslat részleteiről tájékoztatni. Erről lehet majd a vita során is beszélni, de azért néhány fontos aspektust szeretnék most megemlíteni. Az egyik a kohéziós politikára vonatkozik. A kohéziós politika kapcsán én úgy gondolom, hogy amennyiben a legkülső régiók ugyan eddig is külön figyelmet kaptak, de mégis a 349-es cikk miatt tovább kell konszolidálni a helyzetet, főként az alapokhoz való hozzáférés területén, a fiatalok munkahelyteremtésének programjai kapcsán, illetve a Juncker terv kapcsán, tehát az EFSI kapcsán is. Ami a kereskedelmelen politikát illeti, én úgy gondolom, hogy a legkülső régiók nagyon ritkán ö, kerülnek bele ebbe a képbe, és alapvetően ezt a politikát ö, úgy valósítják meg, hogy semmiféle koherenciát nem mutat a kohézió és a legkülső régiók céljaival főként a mezőgazdaságra vonatkozólag. A mezőgazdasági politika például másként mutatkozik a legkülső régiókban is. Az Európai Bizottság most rengeteg szabadkereskedelmi megállapodást kötött például a banán vagy a cukortermelés területén, és ezeknek a régióknak a szempontjából nehéz a helyzet, mert ezek, ezen termelési ágazatok megszenvedik a beáramló importtermékeket, hiszen ők is ugyanezzel foglalkoznak. Ugye eddig voltak garantált árak és voltak cukorkvóták, amelyeket most nem régiben töröltek, és emiatt aztán az általános helyzet a kereskedelmi politika területén megnehezíti a ezen régiók termelési helyzetét. Éppen ezért mi azt kérjük, hogy az Európai Bizottság integrálja a tárgyalások során az ultraperiférikus régiók érdekeit is, és néhány védelmi záradékot építsen be ezekbe a szabadkereskedelmi megállapodásokba. Van aztán egy harmadik fontos terület, amely rendkívül fontos a legkülső régiók számára, és egyébként az egész Európai Unió számára ez a tengerpolitika, illetve a halászati politika. Önök is tudják, hogy ezen régiók nagyon gyakran szigetek, és ezért a fejlesztésnek nagyon nagy lehetőségei vannak a halászat területén is. Az uniónak tudatában kell lennie annak, hogy tengerhatalom és a tengeren túli területek óriási lehetőségeket jelentenek az Európai Unió számára. De ez önmagában nem elég. Orientálnunk kell az összes eszközünket annak érdekében, hogy a halászati politikánk minél több hasznot tudjon húzni ezen régiók helyzetéből, és meg kell akadályozni azt, hogy a meglévő szabályok ne ássák alá a fejlesztési lehetőségeket a halászati szektorban a legkülső régiók területén. És az a helyzet jelenleg, hogy ezek a rendeletek bizony akadályt jelentenek, és fékezik ezen területek halászatát. A negyedik terület az adópolitika. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy kérném az Európai Bizottságtól, mint a szerződések őrétől, hogy garantálja a 2020 utáni helyzet vonatkozólag az adózási szabályok folytonosságát, és ezzel ne ássa alá gazdasági és szociális értelemben ezeknek a területeknek a működését. Itt főként az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokat kell figyelembe vennünk, mert ezeknek kell összhangban állnia a legkülső régiókra vonatkozó szabályokkal. És végül a kutatáspolitika, a telekommunikációk, a közlekedés, a környezetvédelem területén a legkülső régiók nagyon kevéssé voltak érdekes területek az Európai Bizottság számára, és ezen a területen várjuk azt, hogy javulni fog a helyzet. Számunkra az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudjuk mobilizálni azokat az eszközöket, alapokat, amelyek már most is léteznek, a Horizon 2020-ra gondolok például, illetve itt is arra van szükség, hogy a lehető legjobb megoldásokat megtaláljuk a legkülső régiók számára, hogy ne maradjanak kívül a nagy kihívások homlokteréből, hiszen az innováció fontos lenne, hogy megvalósuljon a tudásalapú gazdaságon keresztül, ezeken a területeken is. Én egyébként meg vagyok győződve arról, hogy itt egy zöld jövő előtt állunk, és egy kék jövő elő, előtt, tehát itt az óceánok, illetve a biodiverzitás fontosságára hívnám fel a figyelmet. És most várom nagyon nagy érdeklődéssel a kollégák hozzászólásait, mivel tudják gazdagítani módosításokon keresztül az anyagot, illetve a lehető leginkluzívebb módon fogom kezelni a beadott módosításokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Omárzsé úr! Most meghallgatjuk az árnyék jelentéstevőket. Polcsák úr következik, először a néppárt részéről. Köszönöm, elnök asszony. Ponga úr nevében szólalnék fel cseh nyelven. Szeretnénk eh, megköszönni a Zsiónak ezt a jelentéstervezetet, amelyet ismertetett. Szeretném megköszönni a vele való együttműködést is. És eh, szeretném jelezni, hogy eh, Ponga úr osztja a jelentéstervezet kapcsán ismertetett filozófiát. Ez természetesen azt jelenti, hogy az Omázsi úr által választott irány elfogadható, elfogadható a frakciónk számára. Ugyanakkor elő fogunk terjeszteni néhány módosító indítványt. És szeretném felvázolni a fő prioritásokat, amelyeket szerepelnek majd a módosítóinkban. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy mennyire szükséges az együttműködés a bizottsági főigazgatóságok között, valamint a legkülső régiók között. És ugyanígy szeretnénk, hogy a jelentés még jobban hangsúlyozza ezen legtávolabb eső régiók sajátosságait. A kohéziós politikától ezek nagymértékben függnek, és a kohéziós politika 2020 utáni hatásai jelentősek lesznek. Ezek lettek volna Ponga részéről az észrevételek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Monszkor úr, a következő árnyék jelentéstevő. Madame la Présidente, euh, Michel... Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék gratulálni a Merzsé kollégának, amiért ilyen kiváló munkát végzett. Köszönjük, hogy ilyen jó jelentéstervezetet dolgozott ki. Szeretném, hogyha mi a kollégánk, mindannyian, én is és a kollégáim is nagy figyelemmel követnénk ezt a munkát. Ahogyan önök is tudják, ez nagyon, ez a jelentés nagyon sok nehézségre világít rá. Az eltávolos, eltávolodás, a piactól való távolság, ezeket a problémákat veti fel a jelentés. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkét pont ezért írták meg. Pont ezért kell ezt végrehajtani, és december 15-én az Európai Unió Bírósága ennek a végrehajtását mondta ki és az európai szakpolitikák megfelelő alkalmazását ezen területek esetében. Ugyanakkor ezt a 349-es cikket mind ez idáig nem alkalmazták megfelelően a szakprogramokban, illetve a szakpolitikákban. A 349-es cikket nem teljesen használják, nem teljesen alkalmazzák, ez a helyzet pedig egyáltalán nem fenntartható. Ugyanis a legkülső régiók számos problémával találják magukat szembe, ezeket pedig sürgősen rendezni kell. Erre világít rá ez a jelentés tervezet. Rámutat arra, hogy hogyan lehet ezt a cikket jobban végrehajtani, és a halászatban, a kutatásban, a fenntartható fejlődésben és egyéb kulcsfontosságú ágazatokban hogyan is lehetne előrelépést eszközölni ennek a cikknek a végrehajtásával. Az összes jelenleg folytatott szakpolitika arra mutat rá, hogy az Európai Unió nem tudott horizontális, horizontális módot kialakítani arra, hogy ezeket a különböző problémákat kezelje. Hol van itt a koherencia? hogyha vannak olyan eszközök, amelyekkel a legkülső régiókat kellene segítenünk, közben pedig vannak olyan szabadkereskedelmi egyezmények, amelyek a produktivitásnak ártanak hogyan is lehet értelmezni azt, hogy milyen különbségek vannak itt a rendszerekben, például a biotermékek tanúsításának tekintetében különbségek vannak az EU-s országok, illetve a harmadik országból származó termékek esetén, mindez miatt pedig az Európai Uniós termelők szenvednek. Nincs konzisztencia, ez pedig hatalmas fenyegetést jelent az Európa európai, illetve a legkülsőbb régióknak a túlélésére. Egy dolgot szeretnék tehát kiemelni, a 349. cikket jobban végre kell hajtani. A lehető legambiciózusabban kell hozzáállni ehhez a cikkhez. Ehhez természetesen politikai akaratra van szükség. A bizottságnak, illetve a tanácsnak tanúbizonságot kell tennie a politikai akaratáról, annak érdekében, hogy a legkülső régiók leginkább kihasználhassák a bennük rejlő potenciált. Szerintem ez a lényege ennek a jelentésnek, nagyon örülök neki, nagyon örülök ennek a jelentésnek. Szeretnék a lehető legjobban együttműködni itt a szakbizottságon belül ennek a jelentésnek a továbbvitelén, hogy lássa mindenki, hogy az Európai Parlament még a legkülsőbb régiókat is támogatja támogatja. Köszönöm a figyelmet. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak a munkáját. A végrehajtási jelentés kapcsán nyilván nem lep meg senkit, hogy az ICR-nak e vannak bizonyos fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy a 349-es cikket felhasználva speciális bánásmódban részesítsük a legkülső régiókat. Szeretném hangsúlyozni az ezzel kapcsolatos álláspontunkat. Ez ugyanaz az álláspont, mint amelyet a halászati flották kapcsán hangoztattunk már, és akkor is árnyékjelentéstevőként jeleztük, hogy nem ellenezzük a célzott támogatást az unió bizonyos területeinek, amennyiben ezek igényelnek ilyen speciális támogatást. Mi a 349-es cikket azért tartjuk igazságtalannak, mert ezt a kilenc területet fedi csak le. Az ICR úgy véli, hogy ez az osztályzás egy idejét múlt önkényes besorolás, és nem igazán igazságos a kontinentális Európa területeivel szemben sem, hiszen ott is lehetnek problémák a topográfia, az éghajlat vagy egyéb területek miatt, és ilyen problémák felmerülhetnek olyan területek esetében is, amelyek nem tartoznak a 349-es cikk hatája alá. Ennek a végrehajtási jelentésnek bizonyos kitételeit támogatjuk, például az európai stratégiák a legkülső régiókra vonatkozóan csak részben kerültek végrehajtására, az előttem felszólaló három kolléga is ezt már említette, és azt is támogatjuk, hogy javítsuk a tagállamok, valamint a legkülső régiók közti párbeszédet ebben a témában. El kell ismernünk tehát, hogy több dologra van szükség, támogatni kell célzott programok által a legkülső régiókat, figyelembe véve azt a környezetet, amelyben tevékenykednek, és az előadó is jogosan megjegyezte, hogy számos politikai területen, mint a halászat, a kereskedelem vagy a mezőgazdaság, többet is tehetünk, hogy támogassuk a legkülső régiókat, valamint olyan területeket, amelyek hasonló adottságokkal rendelkeznek, mint a legkülső régiók. Számos példa kapcsán láthatjuk, hogy a tagállamok már így is rugalmasan kezelték a legkülső régiókat. Nézzük Martinique, Guadalupe vagy a Réunion szigetek esetét. Ezek kedvezményezetjei voltak a 80%-os társfinanszírozási rátának, de még így is 2014-ben mind a három esetben meghaladta a GDP a területek az Európai Unió átlagának 75%-át. Ebből is látható, hogy hogyan nyújtott az EU közvetlen támogatást ezen területeknek, és ugyanígy a pozai programok végrehajtását is folytatni kell, de ezeket sem használtuk ki eddig kellőképpen, és ezen látható ellentmondásokat kidolgozzuk a módosítóinkban. A legkülső régiók gyakran azért léteznek, mert az Európai Bizottság nem használta ki a pozeiben rejlő lehetőségeket, vagy például a halászati alap támogatásaival kompenzációt nyújt, és ez annak ellenére valósult meg, hogy az Európai Bizottság a pozeit a éves pénzügyi keretbe beépítette. Úgy gondoljuk, hogy ez a támogatás szükséges, arányos kell, hogy legyen, méltányos kell, hogy legyen más távoleső régiókkal is. Jelenleg a 349-es cég pusztán 9 területre fókuszál, és megakadályozza éppen ezért ezt a szélesebb körű és méltányosabb megközelítést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van Meltenburg úr. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a Mázsé úrnak a jelentéstervezetért, ugyanis egy olyan tervezetről van szó, amely egy fontos témát boncolgat. Én is uh, utazgattam, még uh, Martinikon és uh, Guadalupon is, Réuniónon is jártam, és azt láttam, hogy milyen nagy kihívásokat kell megoldani, ugyanis ezek a területek tényleg messze vannak Európától. A jelentés benyújtójával ugyanazon a véleményen vagyunk, mind a ketten azt gondoljuk, hogy a szerződésnek a megfelelő cikkeit jobban kellene alkalmazni a legkülső régiók tekintetében. Könnyebbé kellene tenni, és mélyebbé kellene tenni a legkülső régiók, illetve a harmadik országok közötti együttműködést, amelyek tehát ugyanabban a földrajzi régióban találhatóak valamint fenntartható befektetésekre lenne szükség a tengeri, óceán, illetve óceánban található területek esetében is. Kék növekedésre, kék gazdaságra van, lenne szükség, és el kellene érni azt, hogy ezen területek is energetikailag autonómak legyenek. Ez prioritás jelent ugyanis az Európai Unió számára. Ugyanakkor azonban nem mindenben értünk egyet a jelentéstevővel. Például először is szerintem nincs igazán kapcsolat a regionális mm, politika, a kohéziós politika, illetve a legkülső régiókra vonatkozó politikák között. Inkább ágazati elemekben gondolkodik a jelentéstervezet. Azt látom, hogy a kereskedelm, kereskedelmi politika előjön. Természetesen a szabadkereskedelmi egyezmények kritizálásával nem értek egyet, valamint nem értek egyet azzal sem, hogy a cukor ágazatot jobban kellene támogatni. Persze szeretem a cukortermelőket, szeretem a, a Mártinik Tigeten dolgozókat is, de szerintem olyan támogatási mechanizmusokra nincs szükség, amelyek a közös szabályok keretében nem illeszkednek bele. A 35-ös cikk, vagyis a stratégiai befektetések tekintetében sem értek egyet. Itt is nézeteltérés van közöttünk. Ez sajnálom, hogy ez az alap nem rendelkezik semmiféle legkülső régiókra vonatkozó elemekkel. Nem rendelkezik földrajzi megosztási kritériumokkal. De ennek nyilván van oka, nyilván van oka, hogy ezek az alapok miért működnek különbözőképpen. Éppen ezért fogok benyújtani módosító indítványokat a jelentéstervezethez. Nem bízom abban, hogy a végén egy olyan jelentés születik, amely ennek a szakbizottságnak a támogatását nagyban élvezi. Köszönöm a jelentéstevőnek, köszönöm az elnökasszonynak. Köszönöm, köszönöm de már túl a szó. Grazie, Presidente. Ringrazio. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégának, ugyanis valóban szükség van arra, hogy a politikai kihívásokat, választásokat megfelelőképpen kezeljük a legkülső régiók esetében. Ezek a régiók igen nehéz helyzetben vannak, el vannak szigetelve, kicsi területet fednek le, valamint ne felejtsük el az egyéb földrajzi tényezőket, illetve az éghajlatot sem. Leginkább a természeti erőforrásokra a mezőgazdasági termékekre építenek, és így a növekedési potenciáljuk is korlátozott. A kolléga azt szeretné, hogyha a 349-es cikket teljesen végrehajtanánk a legkülső régiók esetében. A szolidaritás elvé, elvének értelmében. A szolidaritás ugye transzverzális elv, amely az Európai Unió összes szakpolitikájában elő kell, hogy kerüljön. A kék növekedést is megemlítjük. Ugye ezek a területek hatalmas potenciállal, potenciállal rendelkeznek az innováció területén. A kék növekedés 6 millió embert jelent, és 500 milliárdos fejledési lehetőséget évente a mediterrán térséget érintő kérdéseket is kezelnünk kell, tehát megfelelő kezdeményezésekre van szükség, illetve a kék növekedésről szóló eszmecserére. Az ökoszisztémákat és azok sokszínűségét mindig tiszteletben kell tartani, hogy egyensúly legyen a foglalkoztatás, a tengeri biodiverzitás, illetve a halászat között. Ismételtem foglalkoznunk kell a tengeri hulladékok kérdésével. A bizottság 30%-kal szeretné ezeknek a volumenét csökkenteni 2020-ra. A tengeri um, a tengeri hulladékoknak a 80%-a az a szárazföldi tevékenységekből származik. A különböző ágazatok, tehát a halászat, a hulladékkezelés, az idegenforgalom között együttműködésre van szükség. Hogyha erre nem kerül sor, arra hogyha erre nem kerül sor, akkor, ahogyan ezt a tudósok mondják, a szolgáltatások is veszélybe kerülnek, az óceánok, illetve a tengerek által végzett szolgáltatások, tehát például a biodiverzitáshoz való hozzáférés, vagy a megújuló energiák termelése. Éppen ezért támogatjuk Omázsé kollégának az eddigi munkáját. Köszönöm. Más valaki esetleg szeretne felszólalni a Regi Szakbizottságból? Úgy látom, hogy nem. Úgyhogy megadom a szót az Európai Bizottság képviselőinek öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Omerzsé úrnak a jelentés tervezetéért. Ahogyan azt ő is mondta, ez pont a fórum előtt, nagyon jó időben készült el, a jövő heti fórum előtt. a legkülső régiókkal foglalkozó kollégák fantasztikus munkát végeznek ezen régiókért. Ez a jelentés tervezett természetesen. Megpróbál mérleget vonni ezen híres 349-es cikk végrehajtását illetően. Az biztos, hogy a bíróság döntése alapján újra át kell gondolnunk azt, hogy a bizottság hogyan is alkalmazza ezt a cikket, hogyan is használja azt. Úgy tűnik, hogy a bizottság letett az asztalra javaslatokat, szükséges javaslatokat, amelyek a konkrét intézkedéseknek a kidolgozásához szükségesek a legkülső régiók tekintetében. A 349-es cikk alapján, illetve a 349-es, illetve az ágazati alapok alapján. A, ebben a híres bírósági ítéletben pont ezt vetette a szemünkre a bíróság, ezt az ágazati hozzáállást a jogi alap, legyen szó itt vámról, adózásról, mezőgazdaságról, versenyről, közlekedésről, vagy nemzetközi kereskedelemről, nem mondhatjuk el, hogy semmit nem tettünk. A Merzsi úr is üdvözölte azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Bizottság tett, és amely erőfeszítések valóban mm, megvalósításra is kerültek. Szerintem ezen az úton kell tovább haladnunk, ebben az irányban kell tovább dolgoznunk. Ezek az intézkedések előkerülnek valóban a jelentésben, de talán nem elégségesen nem eléggé kerülnek elő ebben a jelentésben ezek az erőfeszítések és intézkedések. Krettó biztos asszony, aki a biztosi testületben a koordinátori szerepet tölti be a legkülső régiók témájában. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a legkülső régiók problematikáit mindig kezeljék a különböző kollégák. Nem olyan régiben láthattuk is, hogy nemzetközi kereskedelem, illetve Mástrom biztos asszony munkájában, illetve a verseny verseny terén a legkülső eh, régióknak a szempontjait igenis figyelembe veszik, és a bizottságban is látom azt, hogy a kollégák egyre nagyobb figyelmet eh, fektetnek, hangsúlyt fektetnek a legkülső régiókra. Még ma reggel is hallottam azt, hogy eh, több részletre lenne szükség, több információra lenne szükségünk a legkülsőbb régiókról, például a Mercosur megfelelő kezeléséhez. Ön is említi a jelentéstervezetben, hogy mérleget kell vonni, mérleget kell vonni. Ez kötelezettség is a 2012-es szövegek értelmében. Tehát a bizottság mérleget fog vonni, és javaslatot fog tenni a legkülső régiók problematikájának kezelésére. Szerintem a bizottság elnöke is ezen az állásponton van. Ő is innovatív és ambíciózus közleményt szeretne közzétenni. Méghozzá olyat, amely talán a jelentésnek a szövegét is átveszi valamennyire. Egy új stratégiát szeretnénk kidolgozni. Nem is találom itt, így van, itt van, tehát megújító, innovatív ilyen stratégiára lenne szükség, ezt abszolút támogatja az Európai Bizottság is, ezt az új lendületet abszolút támogatjuk. Számos előnye előnyel rendelkeznek a legkülső régiók. Itt konkrét intézkedésekről is beszélünk, talán kevéssé emeljük ki az Európai Uniós politikában ezeket a nagy előnyöket Ön említette őket, illetve a kollégái is említették őket. Szerintem fontos az energia, a körkörös gazdaság, illetve a kék gazdaság fontosságát kiemelni, és akkor ez még csak pár példa volt. Az is rendkívül fontos, hogy a legkülső régiókban legyenek projektek, projektek, szakpolitikák, horizontális projektek. Fontos a régiókat ezekben támogatni. A stratégiai beruházási alapban már vannak olyan programok, amelyek a legkülső régiókra vonatkoznak. A francia fejlesztési ügynökség is részt vesz egy ilyenben. A Réunion sziget, illetve a Kanári-szigetekre vonatkozóan is van már ilyen program. Szerintem tovább kell menni ezen az úton, ugyanis még vannak olyan szép projektek, amelyeket finanszírozni lehet és kell a legkülső régiók segítségében innovatív, újító, megújító stratégiára van szükség az új az új pénzügyi keretnek is figyelembe kell ezt vennie. Amint ezen új stratégiára vonatkozó közlemény megjelenik, a Mázsi úr kiemelte, hogy jövő héten lesz a legkülső régióknak a fóruma. Ha megengedik, szeretném kiemelni, hogy ez rendkívül fontos pillanat, ugyanis ez egy nyílt vitának fog teret adni. Olyan vitának, amelynek a keretében konstruktívan tudunk együttműködni. Tehát tényleg kulcsfontosságú pillanat lesz ez, be tudjuk majd gyűjteni a különböző javaslatokat, amelyek a stratégia alapját képezhetik. Ez a jelentéstervezet nagyon jókor érkezik, ugyanis ezt a vitát gazdagabbá fogja tenni júniusban fogják, ha jól értem, ezt a jelentéstervezetet elfogadni. A közlemény pedig szeptember végén. Nem sokkal a legkülső régiók elnökeinek évvégi konferenciája előtt. Tehát még egyszer üdvözlöm a munkáját, és az egész bizottság nevében szeretnék hozzá gratulálni. Köszönjük, hogy ilyen hamar elkészült ez a szöveg. Nagyon szívesen válaszolunk bármilyen felmerülő kérdésre a továbbiakban is. Köszönöm. Köszönöm. A Márzsé úr szeretne reagálni, válaszolni. Az öné a szó. Köszönöm szépen. És köszönöm az összes felszólalónak a javaslatait, hozzászólásait ehhez a vitához. A kollégák talán megbocsátják nekem, hogyha nem fogok minden kérdésre azonnal választ adni, illetve az Európai Bizottság válaszára nem fogok azonnal re reagálni. Természetesen egyet értek azzal, hogy ami elhangzott, azért is, mert nagyon sok minden történt az elmúlt jogalkotási ciklus alatt, annak érdekében, hogy a lehető legjobban lehessen alkalmazni a 349-es cikket. Világos az is, hogy tudunk arról, hogy milyen specifikus intézkedések valósultak meg a legkülső régiók számára. És az is teljesen világos, hogy a kohéziós politikán belül is tudjuk, hogy milyen érdekes lehetőségek, milyen jó lehetőségek vannak régióink számára. De ugyanakkor ez a mostani jelentés, mint ahogyan már elmondtam az elején is, köszönöm szépen Krecu biztosnak, hogy a legkülső régiókra vonatkozó kultúra kialakításában részt vettek. És nagyon örülök annak is, hogy Juncker elnök úr a legkülső régiók elnökeinek konferenciáján beszámolt arról az Európai Bizottsági Stratégiáról, amelyet jelenleg dolgoznak ki. Ugyanakkor Egy megvalósítási jelentésről van most szó, és én úgy gondolom, hogy ezen a területen azért van még hová előrelépnünk, csak akkor tudunk egyébként tovább fejlődni, hogyha a mérleget vonunk az eddig történtek alapján. Mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem valósult meg, vagy amit nem tudtunk megvalósítani, figyelembe véve a blokkázsokat, és azokat a fékeket, amelyeknek amelyek miatt nem valósulhattak meg ezek a lehetőségek. Nagyon sokan említették például azt, hogy szükséges a legkülső régiók számára az, hogy a kutatás és az innováció területén nagyobb befektetésekre van szükség. Én is egyetértek ezzel, olyannyira, hogy úgy gondoljuk, hogy olyan sok lehetőségünk van, olyan sok adó van a legkülső régiók kezében, hogy ezt meg kell tudnunk valósítani, ezt ki kell tudnunk fejleszteni. Ugyanakkor a kutatás és az innováció csak akkor tudja kifejteni pozitív hatását, hogyha oda tudunk figyelni a különböző programok tekintetében, például a Horizon 2020-on keresztül ezekre a régiókra is. És tudjuk azt is, hogy ma már ma még több blokkolási pont van, és vannak olyan érvek, amik miatt a legkülső régiók nem tudják olyan mértékben felhasználni ezeket az alapokat a programokon belül, mint ahogyan arra szükség lenne, és pontosan ezen kell dolgoznunk. Önök is elmondták, nagyon sok fontos, ilyen pozitívum van a kezünkben, és kell legyenek olyan stratégiai célok a legkülső régiók számára, amelyeknek köszönhetően például a kék növekedés és az óceánok rejtette lehetőségeket helyezi központba az Európai Unió számára az óceáni mélységek, illetve a talapzat felgöngyörítése, illetve kutatása nagyon fontos új front a kutatás területén. Ezért a befektetések a kék növekedésbe igen fontos szerepet töltenek be a régiók fejlesztése szempontjából és a munkahelyteremtés szempontjából is. A másik nagy kihívás az energiakérdésekre vonatkozik. Itt szintén nagyon konkrétan meg kell találnunk a megoldásokat, annak érdekében, hogy ezek a szigetek, például Reunion szigete egymilliós lakossággal rendelkezik, ez nagyon nagy, de azért vannak olyan szigetek és lehetőségek, amelyek révén az energiaautonómiát meg lehet valósítani. Ott a tenger, ott van az egész éven rát tündöklő nap, a vízenergia, vagy akár a geotermikus energia. Ezeknek köszönhetően nagyon konkrétan ezeken, ezekben a régiókban, ezekben a szigetekben meg lehet valósítani az energia autonómiát, és ezen keresztül az AKC szigetek számára és más európai régiók számára is példát mutathatnak. Tehát itt azért nagyon sok pozitívum van, ezekre kellene ö, alapoznunk. Itt a nyilatkozatokon túlmenően a stratégiák kialakításán túlmenően konkrétan szeretnénk most látni az előrelépéseket. Azért mondom ezt, mert Juncker elnök is utalt arra, hogy ez az utolsó lehetőség bizottsága. De a legkülső régiók szempontjából pedig az is biztos, hogy ez az utolsó lehetőségek jóalkotási ciklusa, mandátuma. Azért mondom ezt, mert a helyzet mindenhol egyre rosszabb bizonyos területeken, főként néhány indikátor tekintetében, úgyhogy most kell lépéseket tennünk, most kell erőfeszítéseket tennünk, hogy az ottani befektetések is a megfelelő megtérülést tudják biztosítani, illetve azt, amit várunk tőlük. A 349-es cikk érvényessége is felmerült. Most hát azért a 349-es cikk érvényességét, lényegét azért senki sem kívánja megkérdőjelezni szerintem. Ez létezik, és nem is akárhol, ugyanis benne van az Európai Unióról szóló szerződésben, vagyis joganyagaink legmagasabb szintjén és mostantól kezdve nem gondolom, hogy eh, ez egyáltalán vita tárgyát képezheti ennek a cikknek a legitimitása. Ez a vita, ez már lefolyt az alapítók mm, között, illetve a szerződésmódosítások kapcsán. Ez ma tehát egy létező eh, cikk, és az Európai Bizottság, mint eh, a szerződések őre, kell, hogy vállalja ennek a megvalósulásának biztosítását. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ezt alkalmazza a meghatározott kereteken belül, ahogyan arra utal az Európai Bíróság ítélete is. Nos, hát erről van itt szó. Valójában meg kell valósítanunk egy olyan cikket, amely a normarendszerünk hierarchiájában a legmagasabb szinten képviselteti magát, a Lisszaboni szerződésben szerepel konkrétan. Ha jól értettem, az ECRS kollégát valójában ő a 349-es cikk mellett érvelt, hiszen azt kérte, hogy ki kellene ezt terjeszteni más régiókra is. És valóban volt már ilyen vita korábban, és én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezen keresztül tudjuk majd felismerni azt, hogy a földrajzi értelemben milyen különbségek mutatkoznak, milyen különleges gazdasági helyzete van minden egyes európai régiónak. Én egyébként személy szerint a régiók Európájában hiszek, és abban, hogy szükséges a differenciált megközelítés, nem hiszek az egységes megközelítésben, az európai jogszabályok esetében, és számomra az is világos, hogy mondjuk hegyvidéki területekről lévén szó, vagy tengerparti területekről, vagy akár szigetekről, vagy akár nagyon ritkán lakott területekről, ezeknek is megvan a maga legitimitása arra, hogy különleges szabályok vonatkozzanak rájuk. Nos, hát a 349-es cikk kimondottan a legtávolabbi régiókra vonatkozik, amelynek, amelyeknek ezenken az előbb említett földrajzi különlegességeken kívül más jellegzetességei is vannak, konkrétan az, hogy messze találhatóak, és ezért létezik a 349-es cikk, ahogyan azt egyébként kimondja az Európai Bíróság vonatkozó ítélete is. Louis Joseph és jó magam teljes mértékben egyetértünk és Damato kolléganővel is egyetértek. A sziget jelleg, a trópusi éghajlat, vagy a turizmus, halászat, vagy más terület, vagy más kérdések miatt felmerülő problémák kapcsán, és az is világos, hogy ma az a feladatunk, hogy a 349-es cikk megvalósulását kell értékelnünk. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez alapvetően pozitív, de nem kielégítő, nem elégséges, vagyis amit megtörtént, az jó, de tovább kell mennünk, ez a feladata ennek a jelentésnek is. A kereskedelempolitika kapcsán biztos, hogy lesznek majd kompromisszumok, az is világos számomra, hogy itt most nem arról van szó, legalábbis itt most ebben a, ezen a helyszínen nem kívánom én most az Európai Unió kereskedelem politikáját kritizálni, vagy megkérdőjelezni. Inkább arról van szó, hogy amikor szabadkereskedelmi megállapodások köttetnek, akkor fontos lenne, hogy ezeknek az régióknak az érdekeit is figyelembe vegyük, és ne áldozzuk fel más nagy érdekek mentén. Ezért fontos az, hogy kompromisszumokat találjunk olyan mondjuk, helyzeteket, amelyeknek révén meg tudjuk őrizni az ottani érdekek megvalósulását is. Az Európai Bizottságon belül is ez a gondolkodásmód kezd érvényesülni a cukorral kapcsolatban nem olyan régen történt egy megállapodás az Európai Unió és Vietnám között, és sikerült az utolsó pillanatban, nagyon nehéz tárgyalások során, de nagyon konstruktív tárgyalások során az Európai Bizottságnál elértük azt, hogy garanciákat építsenek be ebbe a megállapodásba a Réunion szigeti cukornád ültetvények megőrzése érdekében. Malmström biztos asszonynal és az Európai Parlament kérésére az EU-Ecuador megállapodásba sikerült megint csak az utolsó pillanatban jó néhány garanciát beépítenünk. Ilyen védelmi záradékokra gondolok. És itt egyébként szeretném megköszönni az ALDE frakciónak a segítségét, mert ők voltak azok, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy megoldás szülessen és kompromisszumra tudjunk jutni. Ebben a szellemben dolgozunk ma is, és én azt hiszem, hogy ma az Európai Bizottság szintén meggyőződéssel közelíti meg ezt a kérdést, vagyis hogy a szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalásakor figyelembe kell venni ezeknek a különleges termelési egységeknek vagy ágazatoknak a helyzetét is. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök asszony. Nagyon nagy érdeklődéssel várom a módosítások megérkezését és meg vagyok győződve arról is, hogy a szakbizottságon belül nagy többség fogja majd támogatni a ultraperiférikus vagy legkülső régiók továbbfejlesztésének kérdését. Köszönöm szépen! Szerettem volna emlékeztetni a módosítások beterjesztésének határidejére, április 10 dél, májusban fogunk szavazni erről. Most pedig 15 perc kávészünetet hirdetek, mert várjuk Katainen alelnök urat, aki 4 óra 30 perckor fog megérkezni. Köszönöm.

Ladies and Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Kérnek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Folytatjuk a bizottságülést. A következő napi rendi pontunkkal abban a megtiszteltetésben van részem, hogy köszönthetem ma itt Jirki Katainent, az Európai Bizottság alelnökét, aki a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és a versenyképességért felelős azért jött ma el, hogy megvitassa velünk az FC-vel kapcsolatos javaslatot, amelynek futamidejét kiterjesztik, és javítják technikailag az alapot, valamint az európai tanácsadási eszközt is, és arra is számítunk, hogy megossza velünk véleményét az alapok közti komplementaritás, valamint a beruházások között, és választ adjon a különböző kérdésekre, amelyeket a Regi Bizottság tagjai feltesznek majd. Ez a mai eszmecsere a bizottság jelenlegi ellenőrzési folyamatának keretébe tartozik, és most meg is adom a szót a bizottság alelnökének, azt követően pedig kérdéseket fogalmazhatunk meg, kezdjük majd a különböző képviselőcsoportok koordinátoraival. Parancsoljon Katányen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma, hogy megvitassam önökkel az FC jövőjét, valamint beszéljünk ennek működéséről, és melyek, arról, hogy melyek dolgokat kellene megváltoztatnunk ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy az FC hozzájárul a gazdasági növekedéshez, illetve a munkahelyteremtéshez. Az FC másfél éve létezik, és úgy tűnik, hogy elég jól működött. Társfinanszírozott különböző projekteket mind a 28 tagállamban, kb. 32 milliárd euró értékben. A társfinanszírozás itt azt jelenti, hogy garanciákat nyújtott, illetve hiteleket nyújtott a különböző infrastruktúrális projektekhez, vagy ipari beruházásokhoz, vagy közvetítő bankokon keresztül vett részt a KKV-k támogatásában. Ez a 32 milliárdos garancia keret körülbelül 170 milliárd értékű valós beruházást fog mozgósítani, tehát 32 milliárd az FC keretéből valós beruházásokat fog mozgósítani 170 milliárd euró értékben, tehát ez a célunk. A KKV-k finanszírozására kitérnék, egy anekdota erejéig, ez egy sikertörténet volt, ahogy említettem. Az FC a KKV-k finanszírozásában is részt vesz közvetítő bankokon keresztül, amelyek a különböző tagállamokban, illetve régiókban tevékenyek, de közvetítő lehet nemzeti bank is, vagy kockázati tőke alap, vagy bármi, amit közvetítő alatt értünk vannak különböző megállapodások bankokkal, illetve közvetítőkkel, európai beruházási alapokkal, amelyek az EFSI-ből támogatásban részesülnek. Gyakorlatilag az összes tagállamban van erre példa. Összesen kb. 200-ról van szó, és ez körülbelül 400 ezer európai KKV-nek nyújt finanszírozást, tehát 400 ezer KKV részesül támogatásban az ilyen megállapodásoknak köszönhetően. És ez az egyik oka annak, miért úgy döntöttünk, hogy több forrást különítünk el az FC-nek a KKV-kra vonatkozó részéhez, ugyanis úgy tűnik, hogy a KKV-k finanszírozása az Európai Unióban szinte mindenhol problémás. Ami a földrajzi elosztást illeti, nyilván tudják, hogy az FC egy olyan alap, amelynek nincs külön földrajzi preferenciája. Az alap úgy tűnik, hogy jól működik a földrajzi elosztás szempontjából. Ismertetek önökkel egy listát, amelyek között Észtország a fő kedvezményezett. Ha megnézzük azt, hogy a GDP milyen hatást vált ki ott, Bulgária második, harmadik Spanyolország, negyedik Litvánia, ötödik Portugália, hatodik Olaszország, hetedik Görögország. És aztán jön az az ország, amelyet legjobban ismerek. Még mindig sok tennivalónk van a földrajzi elosztással, ugyanis vannak olyan országok, mint például Románia, amely az FC-ből nem húzott különösebb hasznot, vagy Málta és Ciprus is ide tartoznak. Ellátogattam Romániába, hogy az összes tagállamba ellátogatok, de ha megnézzük például Bulgáriát és Romániát, nem tudom, hogy jó ötlet összehasonlítani őket, legalábbis szomszédos országokról van szó. Bulgáriában már van az KKV finanszírozására vonatkozóan három megállapodás és egyéb projektek is, amelyek az EFSI-ből kapnak finanszírozást, míg Romániában egyetlen egy bank sem mutatott érdeklődést az iránt, hogy az EFSI-hez folyamodjon a KKV finanszírozása céljából. Amikor legutóbb Romániában látta, jártam, azt kértem a legnagyobb bankok vezérigazgatóitól, hogy miért nem folyamodtak az EFSI-hez, azt válaszolták, hogy a KKV-k nem szorulnak finanszírozásra, amiben én kételkedtem, mert ha ez így volna, akkor Románia lenne az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol nincs igény kiegészítő finanszírozásra a KKV-k számára. De valamilyen oknál fogva úgy tűnik, úgy érzik, hogy nincs ilyenfajta finanszírozás iránti igény, mi pedig ezt nem erőltethetjük. És ha megnézzük az FC jövőjét, az FC2 második 2.0 jövőjét, van-e technikai segítségnyújtási szolgáltatás. Az Európai Beruházási Bank a helyszínen fokozottabban jelen van, ami azt jelenti, hogy több humán erőforrással dolgoz a különböző tagállamokban, és így tudjuk javítani a technikai segítségnyújtásunkat, valamint a tanácsadási szolgáltatásunkat Európa szerte. Ez különösen fontos például a kohéziós országokban, ugyanis néha ezt önök jobban tudják, mint én. Előfordul, hogy a hatóságok nem rendelkeznek kellő kapacitással ahhoz, hogy kiépítsék a projekteket, de ha megnézzünk egy másik lehetőséget, ami a különböző EU alapok és az EFSI-ből a finanszírozás ötvözése, például a strukturális alapokra gondolok, vagy a Connecting Europe eszközre, és ezt ötvözhetjük az EFSZ-vel. Nem áll szándékunkban, hogy a strukturális alapokból az EFSZ-be helyezzük át a forrásokat. Mi pusztán azt szeretnénk, hogy a régiók számára könnyebb legyen a különböző pénzügyi források kombinálása, amennyiben ezt meg szeretnék tenni. Éppen ezért terjesztettük elő az Omnibus rendeletet, ami megkönnyíti a helyi és regionális hatóságok, valamint a nemzeti hatóságok számára, hogy egyidejűleg például a strukturális alapokat felhasználják és az EFSZ-t ahhoz, hogy több magánforrást használjanak fel, amennyiben ez a piacon már rendelkezésre áll. Tehát a kedvezményezetteken múlik, hogy ők el szeretnék-e dönteni, hogy a különböző európai finanszírozási forrásokat szeretnék-e ötvözni, vagy sem. Egy kulcsfontosságú értéke az fc nek az, hogy többlet értéket képez, ahhoz képest, amit az Európai Beruházási Bank is tesz, eddig elég jól működött, de szeretnénk biztosítani, hogy az addicionalitás még jobban érvényesül a jövőben, mint ahogyan eddig. Éppen ezért az egyik javaslatunk az új fc re vonatkozóan az, hogy az összes beruházással kapcsolatos döntést a nyilvánosság előtt is ki kell fejteni, meg kell magyarázni, hogy miért került sor egy adott projekt kiválasztására, hiszen azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy az FC mindenek előtt nem kellene, hogy ugyanazt tegye, amit az Európai Beruházási Bank is tesz, és nem kellene kizárnia a magánforrásokat hiszen nem szeretnénk a magánszektorral versenybe kelni, hanem állami nyilvános garanciát szeretnénk biztosítani ahhoz, hogy a magántőke is részt vegyen a projektek finanszírozásában. Elnök asszony, azt hiszem, hogy itt abba is hagynám, mert szeretnék minél több időt hagyni a képviselőknek, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve észrevételeket mert nagyon szívesen begyűjtenénk az önök nézeteit, és szívesen megválaszolom a kérdéseiket, amennyiben feltesznek kérdéseket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most meghallgatjuk a kérdéseket. A koordinátorokkal kezdjük. Novakov úr lesz az első koordinátor, ő a néppárt részéről. Ha jól értettem, parancsoljon Novakov úr, önél szó. Alelnök úr, köszönöm szépen a bevezetőjét és azt, hogy eljött ma hozzánk. Nem fér kétség ahhoz, hogy mindig nagyon jó és hasznos, hogyha lehetőségünk nyílik egyeztetésre, párbeszédre, főleg azok után, hogy említette, hogy milyen szándékai vannak az omnibus rendelettel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez az egyik fő jogalkotási javaslat az elmúlt években, és ön is nagy hangsúlyt helyezett erre. Említette többször, hogy az FC, valamint a Connecting Europe Facility közti szinergia hatás pozitív. Ez nem csak, hogy lehetséges, hanem ösztönzi a régiókat arra, hogy megpróbálják ösztönöz, összekapcsolni a különböző pénzügyi finanszírozási forrásokat. Azt hiszem, hogy vannak bizonyos akadályok ezen folyamatban, valami akadályozza a finanszírozási források ötvözését, például az állami támogatásra vonatkozó előírások. Például az FC, az FC által nyújtott finanszírozás nem ütközhet az állami támogatási előírásokkal, és hogyha mind a kettőt egy adott projektnél próbáljuk összekapcsolni, akkor ez gyakran nehézkes. Tudna egy kicsit több információt adni erről? Hiszen én úgy vélem, hogy eh, a kollégák a választókörzetükben sokan megpróbálják eh, elmagyarázni az érintetteknek, hogy hogyan lehet eh, több pénzügyi eszközhöz jutni. Köszönöm Krél asszony, köszönöm szépen elnök asszony, Katainen úr, előadó vagyok az Omnibus rendelete kapcsolatban a regionális bizottságban, és az igazság az, hogy ha megnézzük a két eszközt, és megpróbáljuk ezt, ezeket összekapcsolni, illetve megpróbáljuk őket összehasonlítani, illetve szinergia hatást elérni, akkor egyértelműen látnunk kell, hogy az efsi nek a célja teljesen más, mint a beruházási alapok, a strukturális alapok esetében. Ezeknek a célja a területi gazdasági kohézió, az FC esetében pedig a nyilvános pénzek rendelkezésre bocsátása, valamint a magántőke bevonása. Nem sok a kritérium, de ezeknek akkor sincs sok közük a kohéziós politikához. Ez pedig egy nehézséget jelent, hogyha ezeket megpróbáljuk az egyéb alapokkal ösztönözni. Én észszerűnek tartom, hogyha a tagállamok erre törekednek, hogyha a kohéziós politikához tartozó projekteket gyakorlatilag az EFSI-ből finanszírozzuk. Ez egy olyan eszköz, amely ma már rendelkezésre állt, nagyon bonyolult, hiszen a gyakorlatban nehéz ezt végrehajtani, éppen ezért elég kevés az olyan tagállam, ahol ezt már megteszik, és onnan pedig nagyon sok panasz érkezik azzal kapcsolatban, hogy nehéz a végrehajtás. A bizottság előterjesztette egy javaslatot, ezen mi is dolgozunk, hogy biztosítsuk azt, hogy a jövőben ez lehetséges lesz, bizonyos feltételek mellett, bizonyos kritériumok betartása mellett, és így próbáljuk a folyamatokat egyszerűsíteni. Minden bizonyal elég lehetőség van arra, hogy az Európai Bizottsággal legalábbis egy közös kiindulópontot találjunk. Ami azonban komoly kételyeket ébreszt bennem, az az, hogy hogyan tudjuk ötvözni ezen eszközöket, amelyeket ön is javasol, tehát hogy a strukturális alapokból, önkéntes alapon természetesen a tagállamok az Európai Bizottságnak visszaadnak forrásokat a központi irányítás keretében, és a bizottság javaslata arra vonatkozik, hogy előírnak bizonyos dolgokat, amelyek a tulajdonképpeni FC rendeletben még nem is dőltek el. Tehát a first loss például. Ezek olyan dolgok, amelyekről már folyik a vita, és az együttdöntési eljárásban kell ezeket jóváhagyni. Úgy gondolom, hogy nem lehetséges ezt itt és most megtárgyalni. Ettől eltekintve nem is tartom jónak, nem is tudnám jónak tartani, ha gyakorlatilag bármilyen módon egy konkrét rendelet nélkül és anélkül, hogy befolyásolni tudnánk, ezeket a forrásokat visszaadjuk az Európai Bizottságnak, és aztán ezek a források visszajussanak majd valamilyen projektekhez. Megértem, hogyha felmerül egy aggály azzal kapcsolatban, hogy egy adott államban 10 vagy 15 milliárdnyi FC forrás nem költenek el, és ezáltal vissza kellene vándorolnia a pénznek a pénzügyminiszterhez. Ezt azt hiszem, hogy alig ha tudnánk támogatni, de van ennek más módja is, van a megoldásnak más módja. Összességében, ha a bizottság ki akar tartani az egy javaslat mellett, azt kérném, hogy egy új javaslatot terjesszen elő, még akkor, ahogyha az FC2.0 változat kész van. Tudnunk kell, hogy a két jogalkotó, mit kíván egymással megvitatni, és nekünk is meg kell vitatnunk azt, hogy mennyiben lehet kombinálni a különböző forrásokat, milyen feltételek, milyen kritériumok mellett, és ki kellene választani azt az eljárást is, amely megszervezné a tagállamokban a részvételt, hiszen ez nem egy egyszerű döntés. Emlékszem arra, hogy néhány évvel ezelőtt voltak problémáink bizonyos tagállamokban, azzal kapcsolatban, hogy a szociális alapot nem használták fel kellő alapossággal, aztán ez a helyzet javult. Minden esetre voltak olyan kormányzatok, amelyek a bizottsághoz fordultak azzal kapcsolatban, hogy a ö, szociális alapok forrásait ö, a vidékfejlesztési alapokká változtassuk át. A tagállamoknak ö, tényleg az a céljuk, hogy a régiókban felhasználják ezeket a forrásokat, de nagyon szívesen megismétlem, ahányszor csak szükséges, a kohéziós politika valóban egy nagyon fontos eszköz, pont olyan időkben, amikor nagyon sok bírálat éri az Európai Bizottságot. Be kell bizonyítanunk, hogy az Európai Uniónak vannak közös politikai céljai, amelyek végrehajtására az állampolgárokkal együtt törekszik, és ezt a helyszínen az állampolgárok előtt kell láthatóvá tenni, hogy ők érezhessék azt, hogy az Európai Unió nekik a segítségükre siet, amikor nehézségekkel küzdenek ez már önmagában véve is egy európai hozzáadott érték, ha a lehető leghatékonyabban és átláthatóban alakítjuk ki ezt az eszközt, és akkor nem látom nagy értelmét annak, hogy vannak, vagy legyenek nagy horderejű kampányok, amelyek keretében vissza lehet majd juttatni a forrásokat a bizottsághoz. A régiókban kell a helyzetet javítani, hogy ott lehessen jobban felhasználni a forrásokat. Tehát ami a javaslatnak ezt a részét illeti, az én támogatásomra ne számítson ezzel kapcsolatban, és ha megnézem a kollégák módosító indítványait, az a benyomásom, hogy a regionális bizottságban széles körű a támogatás, és hogyha ez a regionális bizottságban működik, akkor garantáltan sikerülhet a plenárison is. Tehát erre kell, be, erre kell számítanunk, és reméljük, hogy a bizottság is kellőképpen reagál erre, és ne tart, nem tartsanak ki mereven az álláspontjuk mellett, mert ennek nem lesz semmi értelme, nem lesz megfelelő eredménye. Köszönöm. Köszönöm. Ille úr, az öné a szó. Nagyon köszönöm. Ennepet kívánok én is a biztos úrnak, köszönjük, hogy itt van. Az LKR frakció nagyon örül annak, hogy az Európai Unió bizonyos kulcsfontosságú területeken már fellendülést tapasztal a válság után, azonban a munkanélküliség még mindig borzasztóan magas, még a 2008-as szintekhez képest mindig kétszer annyi a hosszú távú munkanélküliség. Az egyik legfontosabb munkát ezen a téren az Európai Beruházási Bank teheti, ugyanis a KKV-kat támogatja az EBB. Üdvözöljük az olyan programokat, mint a KKV ablak vagy a KKV kezdeményezés, de a KKV-k által foglalkoztatott tagszáma még mindig nem elég magas. Ahogy önök is tudják, hogy ön is tudja, az Egyesült mm, Királyság az LKB 60% az LKB tőkének 60%-át adja, 60%-a van itt kiosztva, tehát látható, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan, lehet, hogyan lehetne továbbra is ápolni a kapcsolatokat a Beruházási Bank, illetve az Egyesült Királyság között, mit gondolna erről. Köszönöm, Omázsi úr. Szeretne felszólalni? Igen. Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Mert volt alkalmunk arra, hogy eszmét cseréljünk a Juncker tervről. A streamingen is és eh, ahogyan is, ahogyan EFSI-ről, eh, e illetve különböző betűszavakról beszélünk, az emberek már nem mindig tudják, hogy miről van szó. Én strukturális alapról, alapokról és Juncker tervről fogok beszélni, hogy egyértelmű legyen mindenki számára. Már jeleztem, hogy eh, elvi ellenérzésem nincsen ezen tervvel kapcsolatban. Ugyanis a tervnek az volt a célja, hogy felrázza a növekedést és fellendítse a növekedést méghozzá beruházáson keresztül. Az egyik kulcsa ennek a sikernek az a gyorsaság, vagyis, hogy gyorsan cselekedjünk. Itt vagyunk az Európai Parlamentben, a szabályokat, az elveket betartjuk, és ez nagyon legitim is, de de figyelnünk kell néha arra is, hogy az adminisztráció ne legyen túlságosan nagy, és ne ássa alá a hatékonyságot, valamint a gyorsaságot. Ugyanis a gyorsaság maga a hatékonyság. Tehát figyeljünk, figyeljünk arra, hogy ne komplikáljunk túl mindig mindent. Másik dolog, mi regi szakbizottságként nagyon jogosan azért aggódtunk, azt szerettük volna, hogy a területi kohézió továbbra is védve legyen, és ez a 350 milliárd euró az ne destabilizálja ezt a tervet. Az előadása elején, és említette ezt mi már, a földrajzi elosztás kidolgozása előtt kértük, hogy erre a területi kohézióra figyeljenek. Az is jelezte, hogy eléggé kiegyensúlyozott, méltányos a régiók között az elosztás. Na már most, van-e arra lehetőség, hogy a mi szakbizottságunk kapjon egyfajta térképes bemutatót arról, hogy hogyan is osztották el az alapokat a különböző régiók között, a különböző régiók kategóriái között. Ugyanis tudja, hogy az európai régiók kategóriákra vannak osztva, vannak konvergens régiók, vannak fejlesztendő régiók. Tehát jó lenne tudni, hogy mennyi alap ment el az átmeneti állapotban lévő régiókra, illetve a fejlesztés alatt álló régiókra. Jó lenne, hogyha ezt tudnánk, és így számos aggodalmunkra válasz érkezhetne. Én minden esetre örülök annak, hogy az Európai Bizottság sokkal konkrétabban gondolkozik, gondolkodik arról, hogy ezeket a földrajzi eh, szétosztási kritériumokat hogyan lehet a munkájába beépíteni. Ami a technikai segítségnyújtást illeti, ez lenne az utolsó pontom, rendkívül fontos, hogy mindenhol mindenki tudja, hogy a technikai segítségnyújtás elérhető. Fontos, hogyha valahol nem eléggé nincs eléggé közel ez a technikai segítségnyújtás a hatóságokhoz, ott orvosoljuk a helyzetet. Köszönöm, Demetó úr, öné a szó. Asszony, köszönöm, elnök asszony. Mint mindig, most is az az érzésem, hogy szép szavakat hallgatunk, vonzó ígéreteket, de mindig ugyanazokat. Egy éve, másfél éve ugyanazokat hallgatjuk. Egy olyan tervet, amelynek a KKV-kat kellene támogatnia, és amelynek munkahelyeket kellene teremtenie. A fehér könyv bemutatása alatt Juncker elnök úr azt mondta, hogy Európának garantálnia kell a munkahelyteremtést. Na már most az FC hatását illetően még mindig vannak kétségeink. A számvevőszék is azt gondolja, hogy túlságosan nagyra becsülte a bizottság ennek a, a volumenét ugyanis ezt a volument a különböző kvóták, az FC kvóták alapján számították ki. Na de nem biztos, hogy azok a magánbefektetések, amelyekkel számol a terv, azok valóban megvalósításra kerülnek a finanszírozási tervek, amelyek a KKV-knak szólnak, ezek nagyon homályosak. A spekulatív Um, beruházások is előkerülnek itt, amelyeknek a célja csupán csak a rövid távú uh, pénzteremtés, nem pedig a KKV-k hosszú távú támogatása. A munkahelyteremtés és az FC-nek a uh, hosszú távú uh, hatása igazából csak arra volt talán jó, hogy a keserű um, gyógyszert lenyelessék az emberekkel. A bizottság, a szakbizottság, a regi szakbizottság szeretne több erőfeszítést kérni. Szeretne, hogyha az FC, illetve az Európai Beruházási Bank is megfelelőképpen működne azt látjuk, hogy fenntartható fejlődésre van szükség, de az adatok azt mutatják, hogy ezek az alapok még mindig a foszilis energiahordozóknak a támogatására mennek el, még mindig kibocsátások vannak itt. Az Európai Beruházási Banktól szeretnénk minden egyes információt megkapni, minden egyes adatot arra vonatkozóan, hogy milyen hozzáadott értéket képviselnek a projektek, és ezek hogyan járulnak hozzá az FC hosszú távú célkitűzéseinek megvalósításához. Jó lenne, hogyha írásban is megkaphatnánk ezen találkozó után az adatokat, amelyek a különböző finanszírozási projektekre vonatkoznak, amelyek az EFSI keretében kerülnek megvalósításra. Jó lenne, hogyha előzetes, illetve utólagos értékelést is kaphatnánk, hogy láthassuk, hogy milyen kiválasztási kritériumok, mutatók, mutatókat használnak. Jó lenne, hogyha átlátható adatokat kaphatnánk a pénzügyi közvetítőkről is. Jó lenne, hogyha a kedvezményezetteknek nyújtott pénzösszegekről is kaphatnánk pontos válaszokat. Előre is nagyon köszönöm. I have, um, I have more. I have, uh, Úgy látom, hogy uh, még hatan szeretnének felszólalni, sőt heten, már heten. Úgyhogy a kérdésekkel folytassuk szerintem, és majd utána folytatjuk a válaszokkal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem is szeretnék sok mindent elmondani, hiszen Krél kollega már uh, sok mindent uh, elmondott a különböző aggodalmakról és félelmekről. Én magam is a városok menetrendjére vonatkozó jelentés előadója voltam, holnap pedig a kohéziós politika jövőjéről ismertetek egy jelentést, és ezzel kapcsolatban Krél asszony már említette azt, ami számomra és mások számára is fontos, csak egy ellentmondásra szeretnék kitérni. Katányan biztos úr is említette, hogy a kohéziós politika, illetve a strukturális politika lényegét nem kellene megbolygatni, de az elmúlt időben olvastam bizonyos nyilatkozatokat, például Juncker úr részéről a fehér könyvben is, ahol azt lehetett olvasni, hogy pontosan az, amiről Krél kollega is beszélt, a kohéziós politika, és ezzel összefüggésben természetesen a strukturális politika is most veszélyben forog, ugyanis finanszírozási lehetőségeket, az EFSI finanszírozási lehetőségeit szeretnénk kiépíteni, és Jurová asszony egy interjút is adott, ebben pedig azt olvastam, hogy a kohéziós politika ha kételj merül fel, a következő programozási időszakban talán már nem is fog létezni, és hogy ez ránk nézve mit jelent minden egyes polgár Európában, aki számára pontosan a kohéziós politika és ezen strukturális politika jelenti a többletértéket. Nos, ők természetesen gyakorlatilag egy halálos döfést fognak tapasztalni, amennyiben tönkre akarjuk tenni ezt az európai politikát. Van elég város, és ezt azért mondom, mert a városok menetrendjével is foglalkozom, van éppen elég olyan város, amelynek gyakorlatilag esélye sincs ahhoz, hogy nem csak kis vagy közepes városok, hogy egyáltalán hozzáférjenek az EFSZ nyújtotta finanszírozáshoz. Azt hiszem, hogy itt egyértelműen kell fogalmaznunk, és oda kell figyelnünk ezen településekre, ez egy komoly aggály számunkra, és a jelentésben, valamint az omnibus rendelete kapcsolatos módosításokban is ez majd kifejezésre jut. Köszönöm. Letics, Köszönöm, Meletics asszony, az a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok, alelnök úr. Szeretném, hogyha emlékeznénk arra, hogy az Európai Unió szintjén kevés a beruházás. Az EFSZ-t azért kezdtük, mert nem volt elég beruházás. Na de nincs finanszírozási forrás, forrás sem. Amikor az EFSZ-t elkezdtük, akkor azt mondtuk, hogy nincs finanszírozási hiány. Azt mondtuk, hogy nagyon sok finanszírozási forrásunk van. Viszont a kész projektekből nincs elég nincs elég projekteket segítő, támogató rendszer. Ebben az időszakban tehát jó projekteket szeretnénk létrehozni. Nekem úgy tűnik, hogy próbálunk innen-onnan áthelyezni projekteket, hogy más forrásokba azokat belehelyezzük. Tehát olyan projekteket, amelyek mondjuk a kohéziós politikában működnének, azokat FC alapokból finanszírozzuk. Szerintem inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy hogyan lehet jó beruházásokat eszközölni, hogyan lehet jó fejlesztési terveket kidolgozni, és hogyan lehet ezekből a tervekből minden egyes tagállamban látni jó párat megnézni, hogy milyen késztervek vannak, és melyiket milyen alapból kellene, milyen forrásból kellene finanszírozni. Szinergiát kellene teremtenünk annak érdekében, hogy ugyanazt a projektet ne több forrásból támogassuk, hanem a különböző fázisokat különböző forrásokból támogassuk, és segítsük a gazdaságot, valamint a munkahelyteremtést. Köszönöm. Köszönöm, Buda úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni, hogy eljött ma hozzánk, és ismertette a programot. Román vagyok, említette, hogy Romániában az efsz kapcsolatban vannak problémáink, de az igazság az, hogy a múlt héten találkoztam a legnagyobb román magánbank vezetőjével, együtt utaztunk egy repülőn, és kérdeztem, hogy miért nem kíván részt venni a Juncker programban, és az igazából meglepett a válasza, nem is értette, hogy miről beszélek. A legnagyobb román magánbank vezetőjével beszélek, és ő még csak nem is hallott a Juncker tervről. Itt beszélhetünk persze a nemzeti dimenzióról, ez létezik, és nem kell szemet újnunk a fölött, hogy mi történik, de azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak is terjesztenie kellene azt az információt, amelyel rendelkezik, mégsem, csak lehetség, mégsem lehetséges, hogy a legnagyobb román bank még csak ne is tudjon ezen alapról, illetve ezen finanszírozási lehetőségről. Ez olyas valami, amit valamilyen módon tisztáznunk kell. És még valamiről szeretnék beszélni az alapokhoz való hozzáférés lehetőségéről egy egyszerűbb eljárásra volna szükség, nem feltétlenül Brüsszelből kell ezt biztosítani. Említette, hogy talán nagyobb hatásköröket biztosíthatnánk a régióknak, hogy közvetlenül hozzáférjenek a brüsszeli forrásokhoz, anélkül, hogy ezek az a kormányzatok kezein keresztül jussanak el a régiókhoz. Én nagyon sokat tárgyalok a kolozsvári hatóságokkal, volt egy autópálya építésére vonatkozó nagyon komoly projekt, lehetőségünk nyílt a projekt társfinanszírozására, de nem tudtuk a forrásokat közvetlenül Brüsszeltől beszerezni, mert a kormány ezt a projektet nem tartotta szükségesnek, nem tulajdonította fontos projektnek. A források tehát ott vannak, de nem tudunk közvetlenül hozzáférni ezen forrásokhoz. Sajnos jelenleg Romániában nincs egy irányítási hatóság, hanem nincs egy olyan hatóság, amely különböző projekteket irányítaná. A múlt héten megkérdeztük az illetékeseket, hogy miért ilyen rossz a helyzet, és miért nem tesznek úgy, mint a lengyelek Lengyelországban, a hatóságok, a szervek, az állami szervek 90%-a rendelkezik ilyen akkreditációval, de úgy tűnik, hogy nálunk a nemzeti dimenzió nagyon erős, és ezért másképpen nem is tudunk eljárni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egyszerűsíteni kell a helyzeten. Alelnök úr, az Európai Unió most nagyon nehéz időket él, és nekünk megoldásokat kell felmutatnunk ami az európai alapok felhasználását illeti. Éppen ezért az eljárásokat egyszerűsíteni kell. Ha Lengyelországban lehetséges mindez, akkor ezen eljárások, amelyek Lengyelországban, Németországban vagy Franciaországban működnek, miért nem kivitelezhetők más országokban? Éppen ezért a bizottságnak egységesítenie, harmonizálnia kell az eljárásokat, hogy ugyanazok legyenek alkalmazandóak az összes tagállamban. Ami pedig az ismertséget illeti, Katainen úr, hogyan lehetséges az, hogy manapság az Európai Unióban az állampolgárok pusztán 34%-a van tisztában azzal, hogy milyen előnyökkel jár az unióhoz való hozzátartozás, az uniós tagság. Csak 34%-uk van ezzel tisztában. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy az Európai Bizottságnak meg kell találnia a módját, hogy az Európai Uniót eljuttassa minden egyes otthonba. Két dologra gondolok. Először is nagyon égető a probléma a tagállamokban, a donor országokban, a nettó befizetők helyzete, és most a kohéziós politikáról beszélek, ami mindannyiunkat aggaszt. Kohéziós politika nélkül az Európai Unió nem létezhet. Éppen ezért kicsit kevesebbet kellene beszélnünk a, az, arról a kohéziós politikáról, amely csak a periférikus országok érdekeit szolgálja, a donorországokban is láthatóvá kell ezt tenni, mert az ott élő állampolgároknak is tájékozottnak kell lenniük. Joggal kérdezik, hogy miért fizetnek azért, azért hogy a pénzük Európa más országaiba jusson. Az állampolgároknak tudniuk kell, hogy valamilyen módon a saját hazájuk gazdaságába visszaforog majd ez a pénz. Vannak vállalatok, amelyek a gazdagabb országokból a szegényebb országokba is ott is tevékenykednek, éppen ezért nagyon, tudjuk, hogy nagyon sok forrást fektettek a kohéziós politikába, Lengyelországban kórházakat is építettek, kiépítették az infrastruktúrát, amelyet a Siemens működtetett, azon országokban, ahol szükség van a kohéziós politikára, szükség van ezen lépésekre, hogy felszámoljuk a társadalmi egyenlőtlenséget, de tudnunk kell azt is, hogy a donorországok is nyertesei ennek a folyamatnak, de ezt mindenkinek meg kell értenie. Mr. Nielsen. Nielsen úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ez a kérdés a nemzeti irányítási rendszereknek a kérdése véleményem szerint manapság rendkívül fontos a kohéziós politikában. A bizottság által küldött üzenet az volt, hogy különböző alapokkal lehet együttesen finanszírozni ugyanazt a projektet, de ez nem egyszerű végrehajtani, vagy legalábbis Svédországban a régiók különböző alapokat próbáltak meg kombinálni, de a nemzeti hatóságoknak nem sikerült együttműködniük. Hogyha a kohéziós politikában ez nehéz, például a regionális alapok, vidékfejlesztési alapok, hogyha ezekkel nehéz ugyanazt a projektet finanszírozni, akkor képzeljük csak el, hogy mi történik, hogyha még egy alapot bevonunk ebbe a finanszírozási folyamatba, olyan alapot, amely teljesen más. A partnerségi kapcsolatok kialakítása rendkívül fontos, ugyanis így lehet a hatóságokat meggyőzni arról, hogy a munkamódszerüket változtassák meg az EFSZ-t például hogyan lehet kombinálni regionális alapokkal, strukturális alapokkal, lehet-e a partnerségi elvekre hivatkozni, ez lenne a kérdésem. Ugyanis a partnerségi elvek kimondják, hogy a regionális hatóságokkal együtt kell működniük az országos hatóságoknak az FC-vel nem lehetne ezt megtenni, nem lehetne ahhoz ragaszkodni, hogy a legfontosabb beruházásokat tegyék meg az FC bevonásával is. Már amikor döntés születik az FC felhasználását illetően. Lehet, hogy erre a kérdésre most még nem tud válaszolni, de jó lenne, hogyha jövőben erre sor kerülne. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr, köszönöm, hogy itt van. Szeretnék először is gratulálni a fantasztikus teljesítményért, amelyet az FC nyújt. Támogatja az FC a beruházásokat, és a nagyobb növekedéshez is hozzájárul. A bevezetőjében említette a földrajzi vetületet, azt, hogy melyik országok kaptak több finanszírozást, mint más országok. Tudom, hogy vannak elosztási elvek, és az FC nem szolidaritási vagy szociális alap. Ugyanakkor azonban az én adataim szerint az Európai Unióban 91 az alapoknak a 91%-át az a régi 15 országban osztják szét, és a fennmaradó 9% megy csak el az újabb tagállamokra. A kevésbé fejlett régiókba kevesebb finanszírozási forrás jut. Ön szerint lehet-e azokat a tagállamokat, amelyek nem készítenek el jó projekteket, például Románia valahogy erre ösztönözni. Köszönöm. Az utolsó felszólalónk pedig van Mr. Roy úr, hogyha más felszólaló nincs. Köszönöm. Kicsit későn kap, kapcsolódtam be, nem hallottam az alelnök úr bevezetőjét, ezért elnézést is kérek. Egy kérésem lenne csak. Krélasszony már említette, hogy vonakod, vonakodást láthatunk az európai alapot, az EFSZ-t például nem alkalmazzák megfelelőképpen regionális szinten, toldozgatják, foldozgatják ezeket az alapokat. Tehát a mi módosít, mi azt javasoljuk a módosításainkban, hogy a tagállam kapja meg a megfelelő költségvetést, és mint ahogyan azt Misson kolléga is mondta, legyen partnerségi kapcsolat a különböző partnerek között, tehát működjön együtt egymással az ipar, a kereskedelem, a hatóságok, a közösségek, és jussanak egyességre, és döntsék el azt, hogy hogyan lehet az FC eszközökkel együtt használni a finanszírozási forrásokat. A jelenlegi szabályozásban már ez lehetséges, de azt kellene elérni, hogy semmiképpen se legyen olyan kockázat, mely szerint Luxemburgba vagy a, a beruházási bankhoz visszakerülnek ezek, visszakerülnek ezek az alapok, ezeket el kellene kerülni. Hogyha ezt tudná vállalni, akkor el tudnánk érni azt, hogy ezek az új köz, ezek az alapoknak az új, újbeli központosítása az ne valósuljon meg. Köszönöm. Köszönöm, ez volt ez az utolsó kérdés. Most pedig akkor áttérhetünk a válaszokra. Köszönöm szépen. Először is az állami támogatásokkal kapcsolatban. Lesz egy gyorsított eljárás, amelyen keresztül értesíteni tudjuk az érintetteket az EFSI alakulásával kapcsolatban. Ezekben a projektekben ugyanis nincsen olyan kockázat, hogy az állami támogatás problémát okozna, hiszen itt eleve ugye a privát szféra részvétele feltétel. Más közpénzek felhasználásának esetében lehet ilyen probléma, de ahogyan elmondtam, ez egy gyorsított eljárás keretében fog végigfutni a rendszerem. Ezt már egyébként most is így csináljuk a gyakorlatban. Tudjuk azt is, hogy most már megvannak a programozási időszakok, 2018, 2019 és 2020-ra vonatkozólag. Ezt most még nem tudom megmondani, hogy hogyan fog alakulni a jövőbeli büdzsé de még kevésbé tudok szólni a fehér könyvbeli javaslatokkal kapcsolatban, mert ezek egyenlőre csak indikatíva jelentek meg, és még a tagállamok és az Európai Parlament jóváhagyása is várat magára. Úgyhogy ennyit az Európai Bizottság szándékairól, az ESZIF és az EFSI kapcsolatában nem kívánunk senkit sem arra ösztönözni, hogy ezt a kettőt kombinálja, de aki meg akarja tenni, az mindenképpen más projektekre felszabadít az ezifből alapokat. Vagyis, hogyha a lehető legjobbat akarjuk a regionális beruházások területén megalkotni, akkor ezt ilyen módon érdemes kombinálni, mert így a strukturális alapokra vonatkozó projektek jobban fognak alakulni, hiszen ezek önmaguktól fogva nem tudnak privát tőkét bevonzani. Szerettük volna egyszerűsíteni a rendszert a régiók, illetve a városok számára, és néha még a kormányok számára is, annak érdekében, hogy kombinálni tudják a különböző lehetőségeket, forrásokat. Mi mindenképpen csökkenteni akartuk a bürokráciát, és a lehető legegyszerűbbé tenni a rendszert. Ami a kohéziót illeti, Krél asszony megemlítette azt, hogy itt különböző célok mentén dolgozik ez a két alap. Ez igaz részben, de azért ez nem fedi le a teljes valóságot, hiszen az EFSI nagyon sokszor társfinanszírozási rendszerben alapellátásban is, Lengyelországban és Írországban is projektekben vett részt, és ennek lehetős, vagy ennek volt hatása arra is, hogy a különböző régiók és az országok közötti fejlettségbeli különbségeket is kiegyenlítse. Vannak olyan lehetőségek is, bár ezt még nem tudtuk megvalósítani, hogy a görög bankok, tudjuk ugye, hogy milyen helyzetben vannak, és az S, a kkv finanszírozásának területén platformokat tudnak létrehozni, a tőkekövetelményekkel kapcsolatban az EFSI, illetve néhány ö, privát cég is ö, részt vehetne a tőkekövetelmények ö, kialakításában, és aztán az EFSI-től hiteleket lehetne felvenni. Tehát ez megint csak egy olyan lehetőség, amely a bankrendszer problémáit megkerülve megoldást talál a tőkeigény kielégítésére. Tehát itt megint csak erősíteni tudjuk a szociális helyzetet ezen keresztül, és a munkahelyteremtést is meg tudjuk könnyíteni. A kohéziós alapok felhasználásával. Szerettük volna ezt a konstrukciót megvalósítani, de egyelőre még nem sikerült nem sikerült rábírnunk a görög hatóságokat, hogy ezt a lehetőséget ki tudják használni. Aztán itt van a technikai segítségnyújtás, rendkívül fontos kérdés. Ezen keresztül tudjuk biztosítani azt, hogy a régiók, illetve a különböző tagállamok között megfelelőképpen tudjuk elosztani a projekteket, és néha az infrastruktúrális projektek esetében szintén az FC alapok és más finanszírozási lehetőségek is szóba jöhetnek. Ugyanakkor egy része a finanszírozásnak privát tőkéből is származhat. Ez egy pragmatikus megoldás, annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudjuk felhasználni a különböző pénzügyi eszközöket. Az Egyesült Királyság jövőbeli szerepe kapcsán, mint tudják, egyenlőre semmit sem tudunk mondani, és az is igaz, hogy az Egyesült Királyság nagy mértékben részt vesz ezekben a programokban, és természetesen erre is kiterjednek majd az Egyesült Királyság kilépési, csatlako- kilépési tárgyalásain. Omerzsé úr feltett egy kérdést arról, hogy hogy néz ki jelenleg a helyzet az FC-vel kapcsolatban. Most az interneten keresztül meg is jelentettünk egy képet az európai térképről, azzal kapcsolatban, hogy melyik ország mennyire tudta kihasználni az FC lehetőségeit, de az igaz, hogy ez nem annyira részletes, hogy nem minden részletre kiterjedő, de ugyanakkor azért mégis ad egyfajta képet, és amennyiben bárkit érdekel, az a projekt, amelyek, azok a projektek, amelyeket az FC keresztül tudtunk finanszírozni, nos, ezek már az Európai Beruházási Banknak a honlapján olvashatók. Ezek fontos információt jelenthetnek, mert azt is megmutatják, hogy bizonyos régiók vagy bizonyos országok hogyan használták fel már eddig is a meglévő strukturális alapokbeli lehetőségeket. Vannak olyan országok vagy régiók, amelyek ezt jobban ki tudták használni. Ott általában vannak olyan hatóságok, amelyek központi szerepet játszanak, vagy ilyen elosztó szerepet játszanak az alapok felhasználását tekintve. A helyi önkormányzatok például elmagyarázhatják azt is, hogy az FC milyen lehetőségeket rejt magában. Természetesen nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos lehetőséget jelent mindez. Amikor a tagállamokban járok, akkor megpróbálom elmagyarázni, hogy az EFSZ-n keresztül milyen projekteket lehet megvalósítani, és az összes meglévő kommunikációs csatornát felhasználjuk, ugyanakkor még így is nagyon szűk körhöz jutunk el. Úgyhogy az önök szerepe parlamenti képviselőként is rendkívül fontos lehet. Önök jobban ismerik a választókerületüket, mint én, és jól tudják azt, hogy ki az, akinek tudnia kell ezekről a lehetőségekről. A foszilis üzemanyagok a támogató projektek mellett, illetve ehelyett mi inkább a megújuló energiaforrásokat kívánjuk támogatni, igen sok projektet támogatunk, amely megújuló vagy környezetbarát technológiákat alkalmaz, innováció támogató projekteket valósítottunk meg. Csak hogy egy hasznos példát említsek, én azt gondolom, hogy ezt máshol is meg lehet majd valósítani. Ez a példa Dániából származik. Ott egy olyan alapot hoztak létre, egy olyan, egy olyan nyugdíjalapról van szó, amely, illetve általában a nyugdíjalapokkal az a probléma, hogy nagyon kevés a megtérülés, tehát alacsony kamattal dolgoznak, és ezért hosszú távon próbálnak befektetni, de nem fektethetnek be kockázatos vállalkozásokba. Ezért Dániában az egyik nyugdíj alap pufferként alkalmazta az első rejlő lehetőségeket, és az FC beruházásokat is tett Dániában megújuló energiaforrás projektekben. Amennyiben veszteségek lesznek, akkor majd az FC fogja azokat állni, és ilyen értelemben ez egy nagyon innovatív megoldás volt. A crowdfundingon keresztül is az új technológiák, az innováció fontos szerephez juthat. A végső kedvezményezettek a KKV-kről szóló minél szélesebb körű um, információ nagyon fontos. Körülbelül 400 ezer KKV kellene hasznot húzzon az EFSI-ből, és um, a közvetítők is jelentéseket készítenek arról, hogy hogyan használták fel a tőkét. Nekünk szükségünk is van erre az információra, és egyébként nagyon hasznos lenne az, hogyha a KKV-k is megkapnák ezeket az információkat, mert a bankok nem mindig kötik az ügyfeleik órára azt, hogy pontosan milyen konstrukcióba kapnak hitelt. Nem mondják el azt, hogy az Európai Uniós EFSI alapról van szó adott esetben. Úgyhogy azért ezt is szerintem fontos lenne elmondani, hogy a KKV-s támogatási rendszerünket az EFSI-nek köszönhetően tudtuk megerősíteni. Kedves elnökasszony, kedves parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak, nagyon jó volt ez a beszélgetés, maradjunk kapcsolatban, és jaj, elnézést! Elnézést kérek. Tudom, hogy ez nagy hiba részemről, hogy nem adtam választ. Az önkérdése miről is szólt? Yes. Um, if I understood right your question. Ha jól értettem a kérdését, nincsen annak kockázata, hogy ha visszaküldjük a pénzt az ESZIF és az EFSI kombinációjából, a régiók esetleg vissza kellene küldjenek pénzt Brüsszelbe vagy Luxemburgba? Én nem igazán látom, hogy ez egyáltalán hogyan lehet, lehetne lehetséges, mert hogyha a régiók a két eszközt akarják kombinálni, akkor az azt jelenti, hogy ők kifejezetten így döntöttek. A strukturális alapok külön kézben van, és amennyiben a beruházás megvalósul, a strukturális alapokból érkező pénz meg fog érkezni, és az EFSI-s finanszírozás is. Hogyha valamilyen oknál fogva az adott beruházás nem valósul meg, akkor az egész pénz vissza kell jusson Brüsszelbe. Ez nem is kérdés, Az EFSI ilyen szempontból semmilyen különbséget nem mutat a strukturális alapok rendes működéséhez képest. Ha jól értettem a kérdését. Én a 125-ös cikkről beszélek, de az nagyon jó azt hallani, hogy nem kell visszaküldeni a pénzt a Európai Beruházási Bankhoz. Szerintem ez nagyon hasznos így, és emlékszem is arra, hogy amikor először vitáztunk az EFSI-ről, akkor ön azt mondta, hogy kezdjük a Horizon 2020-on keresztül, és akkor majd működőképessé válik a rendszer, de most már sokkal több lehetőség nyílt meg, és ezt önkéntesen is meg lehet csinálni, egy, egyfajta borítékot összeállítva, meg kell vizsgálni azt, hogy ez az egész eljárás hogyan alakul, és nem kell megvárni a következő időszakot. Tehát tulajdonképpen a módosításainkon keresztül ezt meg tudtuk valósítani. Nézzük meg az omnibusszal kapcsolatos konkrét szövegen keresztül, hogy ez hogy néz neki. Köszönöm szépen! Köszönjük a válaszokat és az egész vitát, és főként az utolsó válasz, meg megközelítés nagyon fontos számunkra, mert ezen keresztül az omnibus javaslatot kidolgozhatjuk mi itt a regiben. Köszönjük szépen! Egy évvel ezelőtt, 2016 májusában volt ön itt, most márciusban hívtuk meg, reméljük, hogy legközelebb kevesebb idő telik el majd a következő találkozónkig. Az MFF kapcsán, vagy más témakörhöz kapcsolódóan majd meglátjuk, de nagyon örülünk annak, hogy itt járt, hogy meg tudtuk beszélni a problémákat, kérdéseket. Köszönöm szépen! Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, on this Rendben, ezen napi rend, ezt a napirendi pontot lezárjuk, az ülés nyilvános részét, és folytatjuk a koordinátorok ülésével. Kérném azon kollégákat, hogy akik nem koordinátorok, hagyják most el a termet. Köszönöm. Just, just to... Emlékeztetésképpen mondom mindenkinek, hogy Fél kilenckor kezdünk, nem kilenckor, hanem 8 óra 30-kor, és az első napi rendi pontunk szavazás lesz.